Csökkenteni kell tehát a, a, de a, ö, administratív terheket és a jobb gyakorlatokról pedig cserélni kell a tapasztalatokat. Köszönöm. Köszönöm, ezzel lezárjuk a vitát, és holnap 12.30-kor szavazunk. A következő napirendi pont szóbeli választ igénylő kérdések, az Európai Kisvállalkozási Intézkedés Csomag a válság és a KKV-k tekintetében, és először Cavala asszonynak adom meg a szót, kettő percben ő az egyik kérdés szerzője. Elnök asszony, köszönöm szépen. Még για την ερώτηση αυτή οι δραστικές αλλαγές που έχουν γίνει στην... Drámai változások történtek a kis és középvállalatok működése tekintetében, mégpedig a súlyos gazdasági válság következtében, melyenek tanúi vagyunk, illetve melyet magunk is megélünk. A Small Business Act, illetve a kisvállalkozási intézkedés csomag átalakítása napnál világosabban megmutatta a problémákat. A finanszírozáshoz való hozzáférés nehézsége, a fekete piac, az illegális kereskedelem, ezek mind-mind nehezen hatnak ki a kis és középvállalatok működésére, valamint hasonló szempont az európai vállalatok globalizációjának folyamata is. Éppen ezért konstruktív megközelítésünk alapján fel kell tennünk a kérdést, mi történt, mely tagállam foganatosította, illetve követi a kisvállalkozási intézkedés csomag javaslatait. Ne felejtsük el, hogy drámai a helyzet, különösen ami a KKV-k eladósodását illeti, ráadásul pont olyan országokban, ahol eleve a gazdaság nehézségekbe keveredett. Görögország és Írország állnak elől ebben a folyamatban. Nagyon súlyosan eladósodottak ezek a kis és középvállalatok, tehát röviden KKV-k, mi több körbe adósság működik, illetve a bankok felé és a más pénzintézetek felé súlyos adósság terheli a KKV-kat. Ezért a rendelkezésükre álló likviditás és pénzeszköz 50%-kal csökkent, éppen ezért európai módon szabályozni kellene a KKV-knak nyújtott hitelek ügyét, Esetleg javaslatot kellene tennünk arra, hogy a hitelek futamidejét növeljük, illetve biztosítanunk kellene azt, hogy az Eribor alapján csökkentsük a kamatokat. Köszönöm szépen, Cavalla asszony. Most pedig Tajrár kollega kap szót két percben. Herr Präsident, liebe... Elnök úr, kedves kollégák! akik KKV-k jelentőségét Barroso hangsúlyoztam. 99%-a az vállalkozásoknak Európában kevesebb, mint 250 embert foglalkoztat. Tehát a KKV képezik a foglalkoztatás törzsét. A, a Small Business Sector az Európai Unió létrehozott egy olyan anyagot, amelyen a KKV-k helyzetét szeretné javítani. A KKV tesztet eh, éppen ezért a hatások eh, értékelésére vezetették be. A parlamenti anyag azt mutatta meg, hogy az egyes tagországokban a KKV tesztek megvalósítása nagyon különböző, és helyenként rendkívül hirányos. Csak öt tagország eh, valósítja meg ezeket kötelező érvényszerűen, és 14 tagország úgymond csak fél szívvel és nem rendszeresen, és nyolc tagország egyáltalán nem végez ilyen teszteket a liberálisok, éppen ezért fogalmazták meg ezt a szóbeli válaszigénylő kérdést, és kéri a bizottságot arra, hogy tegye kötelező érvényűvé ezeket a teszteket a tagországokban. Szeretnénk, hogyha a bürokrácia költségeit számszerűsíthetnénk, és fontos ezek csökkentése. A KKV-kat meg kell kímélni egy olyan nemzeti, illetve európai jogalkotástól, ami egyre több terhet helyez a vállukra. Fontosnak tartjuk a rugalmas kialakítást azért, hogy legyen játékterük a tagországoknak, és képviselhessék a KKV-k érdekeit, mégpedig integrált megközelítés keretében. Szeretnénk azt, hogyha a bizottság példát mutatna, a jogalkotás KKV barát megvalósításában, annak érdekében, hogy a gyakorlatban is megvalósíthatóak legyenek ezek a jogszabályok a KKV-k számára. Köszönöm szépen, Tajrár kolléga, Bárnyi biztosnak adom meg a szót. Euh, Köszönöm, elnök úr, képviselők és hölgyek. Első szavam az, hogy Atonolniani kollégámat kell kimentenem, aki nagy figyelmet szentel ennek a témának, de a G20-ak előkészítő ülésén van, és éppen ezért azt kérte tőlem, hogy jó magam is, aki egyébként a belső piaci biztosként nagyon nagy figyelmet fordítottam erre képseljem őt. És először is Szavela asszonynak és Toyer úrnak szeretnék köszönetet mondani ezért a szóbeli kérdésért, a bizottsághoz intézett kérdésért, a kisvállalkozási intézkedés csomaggal kapcsolatosan. Nos, a 28 millió vállalatot említhetem, amelyek 80%-et képviselik az európai vállalatoknak, akik kb. 80%-ban vesznek részt az új munkahelyek teremtésében. Tehát itt ezek a vállalatok nem mások, mint a KKV-k. 80%-át képezik, tehát az európai gazdaság szövegét, szövetének, ezek a kis és középvállalatok, ezek a növekedés kulcsai, amelyet újra akarunk teremteni, meg akarunk szilárdítani, ezek adnak lendületet a versenyképességnek. Ezek a vállalatok fontos nehézségekkel küzdenek jelenleg, és túlságosan sok akadályal szembesülnek, a mobilitás kapcsán, az export, a kereskedelem kapcsán, a belső piacon belül. Tajani kollégánk javasolta a belső piaci intézkedést, csomagot, amely megkönnyítené az innovációt, az exportot, a mobilitást, a kereskedelmet, és természetesen mindez igaz a KKV-kra is. Jelenleg nagyon sok egyéb nehézség is fennáll, távirati és stílusban, bürokratikus terhek, a likviditás hiánya, a finanszírozásokhoz való hozzáférés, Xavera asszony említette, a láthatóság hiánya a piacon, az esetleges beruházók kapcsán. Nos, mindez fékezi a kkv fejlődését. Egy hatástanulmány, amely a KKV-kra és a munkaerőpiacra vonatkozik, az azt mondja, hogy a válság 3 millió munkahelybe került Európában a KKV-k esetében, nos azért cselekednünk kell. Itt van, e, tehát ez az új kérdés. 2008-ban kezdődtek meg a munkák, hogy horizontális megközelítést alkalmazunk a KKV-kra, az egységes a kisvállalkozói intézkedés csomag keretében amely jelentős előrelépéseket hozott, néhányat megemlítek. A ö, vállalkozás indítás ö, ideje lerövidült, fontos jogi aktusokat fogadtunk el, így például a késedelmes kifizetésekkel kapcsolatos irányelvet, vagy a héjával kapcsolatos irányelvet, és Toyrer úr a, P, a KKV tesz néhány pozitív elemet hozott, ez 2009 óta létezik, rendszeres alkalmazását javasoltuk, hogy a vállalatokra gyakorolt hatást vizsgáljuk, és az Európai Parlament egy nemrégiben készült tanulmányában vizsgálta ezt a tesztet, a késedelmes kifizetésekkel kapcsolatosan és a normalizációs irányelvvel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy Torrer úr tovább kell lépni, ahogyan ezt ön is kérte. Tajani úr kezdeményezésére a bizottság minden egyes tagállamban egy szemináriumot szervez, hogy ezen KKV tesztekkel foglalkozzanak, és a lehető legszélesebb körben alkalmazzák ezeket. Februárban a kisvállalkozási intézkedés csomag keretében a bizottság kötelezettséget vállalt, hogy megerősíti ezeket a teszteket, és a Borozó Bizottság néhány iránymutatást adott erre vonatkozóan. Ezen dolgozunk, így például meg kell erősíteni a mikrovállalkozások dimenzióját, a szöveget láthatóbbá kell tenni, ezt szintén biztosítani akarjuk. Nos, ezek az eszközök azok, amelyek miatt a kisvállalkozói intézkedéscsomag nagyon hasznos a kis és középvállalatok számára, és ezeknek számos területen versenyképeseknek kell lenniük. Az első terület a versenyképesség területe a kkv vonatkozásában. 2,7 milliárd eurós büdzsét javasolt a bizottság a kkv támogatására, és a következő költségvetési tervben remélhetjük, hogy e tekintetben számíthatunk a parlament támogatására. A költségvetéssel kapcsolatos vita során javasoltuk, hogy kettőzzük meg a KKV-knak szent támogatást, és figyelünk majd arra, hogy ezeket a forrásokat főként a KKV kapják a növekedésük első fázisában, amely gyakran a legtörékenyebb és legérzékenyebb szakasz számukra. Ezek a források szintén hasznosak, de a finanszírozáshoz való hozzáférést is megkívánjuk könnyíteni három területen, a kockázati tőke, a tőzsdepiacok és a banki hitelek területei ezek, és ezek inkább az én személyes felelősségi körömbe tartoznak a belső piacok és a pénzügyi szolgáltatások kapcsán. Az egységes belső piaci intézkedés csomaggal a következő héten javaslunk egy jogalkotási javaslatot a kockázati tőke mobilizálása vonatkozóan Európában, nagy figyelemmel fogom tanulmányozni ezt az elképzelést, hogy európai alapot hozzunk létre, egy kockázati tőke alapot Tajani kollégámmal együtt. Dolgozunk a küszöbérték csökkentésén is, hiszen sok KKV nem tud a tőzsdén vállalatként fellépni. Ez egyébként javítaná a likviditásukat, amely jelenleg nagyon gyenge. Xavera asszony szintén felvetette a banki hitelhez való hozzáférést. Ez a válság egyik következménye, hogy a banki hitelek egyre szűkülnek, és nagyon nehéz a bankoktól hitelt kapni. Jelenleg egy jogalkotási javaslatot készítünk elő. Július 20-án a bázali szabályok végrehajtásával kapcsolatban nyújtottunk be szabályozási javaslatot, ez a kisváltok szemére lehet hasznos. Gyakran ö, 1300 olyan 10.300 olyan bank van Európában, amely ezeket a kisvállalatokat finanszírozza, és ezek szerepe innovatív a következő kutatási keretprogramban, amely 2020-ig terjed. A hetedik kutatási keretprogram keretében és a kockázati, a pénzügyi kockázat megosztása keretében 2012-től meg akarjuk könnyíteni a KKV-k bankhitelhez való hozzáférését azon vállalatok esetében, amelyek a kutatási innováció területén dolgoznak. 120 millió eurós büdzsét szánunk erre a célra. A KKV-k részvétét meg akarjuk könnyíteni az európai programokban, itt gondolok a strukturális alapra is. Johannes Hahn kollégám foglalkozik ezzel, hogy a KKV-k jobban hozzáférjenek ezekhez a forrásokhoz. A struktúrális alapok szabályozását meg kell könnyíteni olyan irányban, hogy a KKV könnyebben használhassák ezeket a forrásokat. Vagy ott van az administratív terhek csökkentése a KKV-k számára, 2012-től dolgozunk egy ilyen javaslaton, mégpedig 25%-kal kívánjuk ezeket a terheket csökkenteni, vagy akár túl is mehetünk ezen. A mikrovállalatokat a könyvitai szabályok alól mentesíteni kívánjuk, reméljük, hogy ezek hamarosan elfogadásra kerülnek ezek a szabályok. 200 javaslatot nyújtottunk már be a jellegi jogszabályok egyszerűsítésére, az administratív terhek 31%-kal való csökkentésére. Ezek a javaslatok eddig az adminisztratív terhek 22%-os csökkentését érték el a váltok szemre, és folytatjuk tovább ezen az úton. A harmadik prioritás a bizottság szándéka az, hogy egy koherensebb stratégiát nyújt majd be, hogy a KKV-k hozzáférését a közbeszerzési piachoz megkönnyítsék, erről az imént hosszasan szóltunk, a közbeszerzési piac szabályait, a közös piac szabályát egyszerűsíteni kívánjuk. Ez egy világos prioritása az Európai Bizottságnak. Az imént említettem ezt, és szeretném, hogyha egyszerűsítenénk a nemzetközi piacokhoz való hozzáférést, a kölcsönösséget, a GPA megállapodás keretében, amelyet Degucht biztos javasolt. A KKV kerül, tehát meg kell nyitni a piacokat, ehhez javasoltuk a szolgáltatások szabványosításának kérdésével is foglalkozni. Tehát partnerséget kell létrehozni valamennyi szereplő között, a helyszínen kell megoldani a problémákat, hiszen nem tudunk elméleti vagy ideológiai jogalkotást létrehozni. Az a célunk, hogy a KKV-k szemére egy nagyon gyakorlati jellegű csomagot fogalmazunk meg. Két nagyon hasznos kérdést tettek fel a parlamenti képviselők. Az kisvállalkozási intézkedés csomagra vonatkozóan, a 10 ösztönzőre és az 50 javaslatra vonatkozóan van itt 12 két kulcsjavaslat és 50 egyéb javaslat, amelyet végre fogunk hajtani. Nos, ezek a jogszabályok proaktív, könnyítő jellegűek, megkívánják könnyíteni a KKV-k munkáját. A parlament ezeket támogatja, és gyakran a szabadalmak árai visszatartó jellegűek a KKV-k gyakran nem hozzáférhetőek. Karela Crespo a felelős a bizottságon belül európai szinten az erre vonatkozó jogszabályok a KKV-kra vonatkozóan, és a hálózat első ülésére Brüsszelben került sor szeptember 14-én, és ez az ülés főként a hitelekhez való hozzáféréssel foglalkozott. Az együttműködés a tagállam és európai szintű intézmények között nagyon fontos, hogy a Small Business Actot végre lehessen hajtani, vagy az egységes piaci intézkedés csomagot, és valamennyi kezdeményezés a KKV-k számára lehetővé teszi a válság leküzdését, hiszen szükségünk van rájuk, hogy leküzdjük a válságot, és megnyerjük a versenyképesség, a növekedés és a foglalkoztatás csatáját. Mm nagyon fontos, hogy a KKV-k elfoglalják a helyüket a gazdaság szövegében, szövetében. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, Bárnyi biztos. Most a frakciók nevében jönnek a felszólalók, először Benchten kollega másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a biztos úrnak a felszólalását és hogy a kis és középvállalkozások ügyét komolyan veszi. A kisvállalkozási intézkedés csomag az az intézkedés csomag, amely kiterjed mindenre, amit a KKV-kért kell tenni. Három fő részből áll ez a tőkéhez való hozzájutás, a közbeszerzésekhez való hozzájutás és az igazgatási terület egyszerűsítése. Ezen a három területen kell tehát lépéseket tenni, és persze a gazdasági válság nagyon megnehezíti a kkv számára, hogy új tőkéhez jussanak. Ezért örülök a bizottság javaslatának, hiszen a bizottság bizonyos garanciákkal biztosítani szeretné, hogy az egészséges KKV-k tőkéhez férjenek hozzá. Vegyük most szemügyre a piachoz való hozzáférés kérdését. Ez feltételezi a jól működő belső piacot. Ebben kell, hogy részt vegyenek a KKV-k, és a növekedést felmutató országokban, Kínia, Kínában, Indiában is helyzetbe kell tudni hozni őket, hiszen ezek az országok nagy növekedést érnek el, és itt a kis és középvállalatoknak is esélyt kell biztosítani. Amikor pedig arról van szó harmadsorban, hogy a túlzott bürokráciát csökkentsük, akkor nagyon fontos, hogy itt a saját házunk táján is sepergessünk. Ugye most a négyes tőke megfelelési irányelvről is vitázunk a napokban. Ez a bankokra ír elő szabályokat, de ez a KKV-kre is kihat. Köszönöm szépen. Köszönöm Bencsten úr, és most pedig Toja kollega kap szót. Egy percben parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Az európai válság ördögi körré válik az államháztartások és a magántörke számára, valamint vállalataink termelékenysége számára. Itt a recesszió kísértete, tehát a KKV-k nagyon fontosak, kérem a bizottságtól, hogy a parlamenttel együtt tegye meg azt, hogy az elveinket hát ültessék át a gyakorlatba, és a Small Business Act jogalkotási csomagja konkrét lépésekké váljon, amely legyen hatékony és minőségi. Hiszen biztos úr, mi lenne, hogyha az összes tagállam előrehozná a késedelmes fizetés irányelv végrehajtását? Ez nagy haszonnal járna a KKV-k számára. Fontosak a KKV-k, most még a módszertannál vagyunk, fontos az ellenőrzés, amikor jogok, jogalkotást végzünk, de jó lenne, hogyha előre is lépnénk, mégpedig álhatatosan, szilárdan, mélységesen, amikor megteremtjük ezt a lehetőségek keretét, amelyet ön felvázolt. Nagyra becsüljük, amit tett a bizottság, és kész vagyunk a költségvetésre és egyéb lehetőségeket támogatni a bizottságot, ami a hitelt illeti. Legyünk világosak a bankokkal, mondom önnek biztos úr, segíteni kell a KKV-kat. Vielen Dank, Frau Kollegin. Köszönöm Tolja képviselőasszonynak. És most pedig Watson képviselő kapszót egy percben tessék. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlöm a bizottság javaslatát, és nagyra értékelem a parlament jelentéstevőinek munkáját. A KKV-k a gazdaság fontos alapját képezik, a, biztosítják a foglalkoztatást is, a jövendő nagy cégeinek embriói is. A jelentőségükkel a múltban a szociális partnerek nem annyira törődtek, mindig csak a nagy bizniszsel törődtek. A KKV-k sikere azon múlik, hogy hozzáférnek a, siker, a pénzeszközökhöz. Az európai befektetési alap nagyon fontos szerepet játszik a KKV-k számára, és üdvözlöm a biztos elkötelezettségét, hogy az új lehetőségeket is megvizsgálja. Kedves kollega, Watson kollega, Martin kollega köztes kérdést intéz önhöz. Martin kollega, parancsoljon. Kedves kollega, nem akartam megszakítani, hanem meg akarom hallgatni, mit mond, és utána szeretnék egy kérdést föltenni. Azt hiszem, elnök úr, hogy utána szeretne majd valamit kérdezni tőle. Egy szóval, tehát a pénzhez való, finanszírozáshoz való hozzáférés nagyon fontos, és biztosítani, hogy a rekapitalizált bankok ugyanakkor a KKV-knak is nyújtsanak hitelt. Remélem, hogy a bizottság egyszerűsíteni fogja az áfa vagy héja szabályokat a határokon átnyúló ö, üzletkötések során, és a választókerületében kerületemben meglátogattam egy céget, a Fandraxot, akik arról számoltak be nekem, hogy 27 különböző áfa kulcsal kell törődniük. Márpedig pedig a foglalkoztatási szabályokban kivezetési záradékok is vannak, túl-túl bonyolult az egész rendszer tehát. Martin kollega, parancsoljon. Köszönöm szépen. Kedves Watson kollega, ön egy nagyon tapasztalt európai parlamenti képviselő, és Kína ügyét is jól ismeri. Mit szólna ahhoz, hogyha megkérdeznénk, hogy milyen előrelépést értünk el az ön parlamenti időszakában a KKV-k ügyében. Voltak éppen ugyanazzal a helyzettel állunk szemben, vagy pedig javult a helyzet. És hogyha kínai tapasztalataikkal ezt összekevernék, összevetné, akkor mit mondaná, hiszen úgy tűnik nekem, hogy a KKV kevésbé, tevékenysége kevésbé szabályozott Kínában, mint az Európai Unióban. Köszönöm szépen, elnök úr mondja Watson képviselő, üdvözlöm ezt a kérdést, köszönöm a kérdést, és valóban Kínában um, finanszírozóként dolgoztam, és láttam a nehézségeket. Igen, más-más módon um, kevésbé vannak szám, szabályozva a kínai kkv de más feladatoknak meg kell felelniük. Üdvözlöm tehát azt, hogy a új jogszabálytervezet jön létre, amely egyszerűsíti az életüket, és remélem, hogy a bizottság a széles savú elérésben, az elérés hozzáférésében a megújuló energiák biztosításában segíti a KKV-kat, és így biztosítja a fellendődéseket. Köszönöm, Watson kollega, most pedig Nikolson kollega kapszott egy percben. Thank you very much, President. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Egyet tudok érteni azzal, amit a bizottságot mondott. Észak-Írországban a vállalkozások 99%-a KKV, és tőlük függ a növekedés. Nagyon súlyosan érinti őket a válság. A jelenlegi körülmények között kell fennmaradniuk, tehát az összes kisvállalkozásnak súlyos, kisvállalkozás súlyos nyomásnak van kitéve, nem jutnak hitelekhez, és ahonnan én érkezek, ez óriási probléma. Egy másik fontos kérdés a bürokrácia. Ezzel nap mint nap küzdeniük kell. A bizottság válaszát várom a hatékonyságra nézve, mennyiben hatékony a KKV teszt, illetve a kisvállalkozói intézkedés csomag, és a különböző tagországban milyen hatás van ennek az intézmény, intézkedés csomagnak a kkv kre Azt gondolom, hogy óvatosaknak kell lennünk, nem szabad túl szabályoznunk magunkat, sem a piacot. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Nikolson kolléga, Bütikófer kolléga kap szót, három percben parancsoljon. Mikrofon nélkül megy a felszólalás. Elnök úr, kedves kollégák! A kisvállalkozói intézkedés csomag nagyon jó dolog, de nem törvényről van szó, hanem pusztán egy nyilatkozatról. Ha azt szeretnénk, hogy a bizottság, mint ahogy Tajrer úr elmondta, példát mutasson a KKV barát megközelítés szempontjából, akkor két dologra kell különösen odafigyelnünk. Egyrészt a pénz kérdésére, illetve a döntéshozatalra. Három aspektust szeretnék kiemelni. Egyrészt a kutatási programokat. Még mindig nem örülök annak, ahogy eddig a vállalkozói főigazgatóság, illetve a kutatási főigazgatás folytatta a tárgyalásokat mindennek jövőjéről, ami az innováció és a versenyképesség alapját kell, hogy képezze hiszen a KKV-k számára egy barátságos programot kell kialakítani. Meg kell néznünk, hogy a KKV programok és a vállalkozói versenyképesség hogyan fognak működni. De nagyon fontos, hogy ez a ház képviseli a következő elvet a bizottsággal szemben. Nem csak a több pénzről van itt szó a kkv számára, hanem a könnyebb hozzáférésről, a programokhoz, a bürokrácia csökkentéséről, illetve az innováció tágkörű értelmezésének megvalósításáról. Ez volt az egyik fő témája annak a találkozónak, amikor KKV képviselői Brüsszelbe látogattak nem régiben. Hát az innováció több, mint pusztán kutatás, különösen a KKV-k számára, és a KKV-k innovációja hozzájárulhat a jelentős társadalmi kihívásokkal való megküzdéshez, éppen ezért egy speciális hozzáférés kell a KKV számára biztosítani, és nem szabad, hogy ők a nagy kutatás szempontjából is meghatározó vállalkozásoktól függjenek. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a bizottság ne pusztán vasárnapi beszédeket tartson, hanem a hétköznapokban is megvalósítható szabályokat dolgozzon ki a KKV-k számára. A strukturális alapok kérdés a következő Bárnyi úr utalt erre, és ezért nagyon hálás vagyok. A KKV-k hozzáférését itt drasztikus módon javítani kell. Lokális és helyi partnerségeket ki kell kialakítani a főiskolák, KKV-k, kutatóközpontok között. Nagyon sok kitűnő példája van ennek az együttműködésnek. Az innovation voucherek, a Cambridge-i példa, mind-mind nagyon jó példák, ebből tanulhatunk, és igenis segítenünk kell a KKV-kat. A kormányzati struktúráknál is erősítenünk kell a felelősségvállalást, és sajnálatos, hogy a bizottság a a standardizáció megújítására vonatkozó javaslataiban nem tudott elég figyelmet szenni a KKV-knak. Köszönöm. Köszönöm, Hover kolléga. Provéra úr kap szót, egy percben parancsoljon. Köszönöm elnök úr, arra a területre utalnék, amit legjobban ismerek Észak-Olaszország. Jelenleg a legfontosabb probléma a KKV-nk számára a hitehez való hozzáférés. Nagyon sokkal font nagyon sokkal fontosabb, mint a bürokrácia, vagy a nemzetközi verseny, például a kínaiakkal. A bankok arra kényszerülnek, hogy újra tőkésítést hajtsanak végre, a pénzügyi spekulációi kárjait valahogyan kompenzálják, és nem adnak hitelt a KKV-knak, amelyek túl kicsik ahhoz, hogy saját forrásaik legyenek, vagy garanciákat tudjanak szolgáltatni. Tehát nem képesek hozzájárulni a gazdasági fellendüléshez az adott országban, függetlenül az ez irányú jó szándékuktól Éppen ezért fontos a hitelmechanizmusok kiszélesítése különböző formákban, annak érdekében, hogy a KKV-k működését megkönnyítsük, és az információ nyújtást javítsuk a rendelkezésre álló pénzügyi eszközök tárgyában, különösen utalok itt a strukturális alapokra. pénz nélkül nincs kutatás, nincs gépezet megújítás, nincs beruházási lehetőség, tehát lehetetlen hozzájárulni az adott ország jólétéhez. Martin egy percben. Äh, Köszönöm szépen, minnyáján ismerjük ezt. Mindenki már mindent elmondott, de talán nem mindenki mondott el mindent. Nem is ehhez szeretnék csatlakozni, hanem önt szeretném elismerő szavakkal méltatni, biztos úr. Azt hiszem, hogy amitről beszélt, ez nagyon fontos, nagyon helyes, csak sajnos nem hallották meg még az üzenetét. Ha a kis és középvállalatok képviselőivel beszélünk, akkor azt látjuk, hogy az Európai Unió által elért eredményekkel szemben szkeptikusok nagyon nagy távolságban vagyok ettől. Úgy látják, hogy nem csökken a demokrácia, nem férnek hozzá a közbeszerzésekhez. Ismerik a számokat, az Európai Unió átlagában a közbeszerzési szerződéseknek csupán 34%-át kapják a kis és középvállalatok, pedig a gazdasági teljesítvénynek több mint feléért felelnek. Ennek több oka van. Um, és talán jogunk van optimistának lenni. Egyébként a gazdasági szakbizottságban a múltban több jelentést kép- készítettem például az egységesült statisztikáról, de végezetül tulajdonképpen nem másról van szó, mint arról, hogy, hogy könnyebben hozzáférjenek az információkhoz, átláthatóbb legyen ez. Talán az önök internet portáljával segíthetnének a KKV-knak, biztatom, buzdítom, bátorítom önöket arra, hogy erre a jövőben is figyeljenek. Köszönöm szépen Martin kollega, most pedig Del Castillo asszony kap szót. Elnök úr, köszönöm szépen, köszönöm biztos úr is a szót. Hogyha a kis és középvállalatokról beszélünk, már pedig róluk beszélünk most, akkor látni kell, hogy nehezen férnek hozzá a szükséges likviditáshoz, illetve hitelekhez. Ez probléma. De persze a, nem csak a kis és középvállalatokat sújtja ez, hanem a kormányokat, a nagyvállalatokat is, a bankokat is, meg persze az embereket, az állampolgárokat. Engedelmükkel egy szempontot szeretnék kiragadni, amely szerintem stratégiailag jelentőséggel bír, és amelyet idáig a kollégák még nem emeltek ki, ez pedig a belső piac kérdése. Az elmúlt hetekben uniós szinten többször kihangsúlyozták, hogy milyen fontos a belső piac stratégiai tényezőként beszéltek a belső piacról, mint a válság meghaladásának garanciájáról. Hogyha a belső piac és a KKV-k viszonyát megvizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy a KKV-knak csak 23%-a végez határokon átnyúló tevékenységet, és 13%-uk tevékenykedik saját székhelyük országán kívül. Ez, ezek az adatok már megmutatják, hogy milyen hiányosságok merülnek fel, és hogy milyen problémákat kell az itt megvitatott jogszabálytervezettel megoldani a kis és középvállalatok érdekében fragmentált a belső piac, ezen kell tehát változtatni. Köszönöm szépen, Del Castillo kolléganő. Merkész kolléganő kap szót, egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. El kell gondolkodnunk arról, hogy mit tegyünk ebben a válságban, annak érdekében, hogy a vállalkozásokat támogassuk. Nem pusztán pénzről van szó, bár ez nagyon fontos, hanem arról is szó van, hogy megfelelően kell képezni az embereket. Fontos az innovációra összpontosítani, és nem pusztán valamit létrehozni, hanem utána ezt a valóságban, a gyakorlatban is használni. Nagyon sok tendenciát látok a kutatásra, de az innováció területén nem elég intézkedés történt. Ezeket a KKV-k nem tudják kihasználni. Hogyan szeretnék ezt az alappal megoldani? Kis összegekre van szükség e a KKV-knak, ezt egy alapon keresztül szeretnék-e megvalósítani? Nagyon gyakran a kezdéshez van szükségük egy kis ösztönzőre. Tajáni és kollégák egy levélben megfogalmazták azt, hogy a bizottság politikája nem elég eh, erőteljes olyan vállalkozások esetében, akiknek második esélyre van szükségük. Számíthatunk-e pozitívabb megközelítésre? Köszönöm szépen Merkész kolléganő, Gelegár kolléga kap szót, egy percben parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. A KKV-k az ír és az európai gazdaság törzsét képezik. Írországban több mint 800 ezer embert alkalmaznak ezek a KKV-k. Ez az ágazat hosszú és középtávú munkahelyeket teremt, és Írország északnyugati részében az én körzetemben ez nagyon fontos. Az ágazat bürokratikus akadályoknak van kitéve, és fontos, hogy az adófizetők támogassák ezt az ágazatot. Nagyon sok vállalkozás nem tudja fenntartani a foglalkoztatási szintet a válságban. Fontos a bürokráciát csökkenteni, hiszen ezek a munkahelyek kialakítását akadályozzák meg, és továbbra is fontos, hogy ez prioritás maradjon. Barozó elnök a kkv helyzetéről adott egy átfogó képe, és fontos, hogy lássuk a gazdasági válságnak milyen hatása van a KKV-kre. KKV-k mozgatórugóját képezik. Megvalósító jellegű politikákkal kell őket támogatni, megfelelő befektetéssel, hiszen hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Gelegel kolléga, mondja az elnök. Torsinovski kolléga kap szót egy percben. Köszönöm szépen. Egyetértünk abban, hogy a KKV meghatározóak az európai gazdaság számára. Üdvözlöm a bürokratikus akadályok elhárítását és a bürokrácia egyszerűsítését. A KKV képviselőitől tudom azt, hogy ők nagyra értékelik ezt a megközelítést. Másrészt nem szabad megfeledkeznünk arról a szabályozásra, amit az Európai Parlament fogadott el, hiszen ennek jelentős hatása van a KKV-kre. Például az éttermekre vonatkozó szabályozás nagyon fontos, hogy lássuk, a KKV-k számára jelentős bürokratikus terhet jelent az, hogy folyamatosan nyomon kell kövessék az európai jogszabályokat. De amikor európai jogalkotást fogadunk el, akkor figyelembe kell vennünk azt, hogy ennek milyen hatása van a KKV-kre nézve. Köszönöm. Köszönöm, Tosanovszki kollega. Morgantini asszony kapcsolat egy percben. Eh, eh- Köszönöm, elnök úr, ismert a kkv fontossága az európai gazdaságon belül helyes tehát, hogy az Európai Unió cselekvésének középpontjába kerülnek. Gyakran a KKV-k számára az egyik legnagyobb program a hitelhez való hozzáférés. Erről beszéltünk ma nagyon sokat. Itt van a Bázel 3-as jogszabály végrehajtása, de ez még nehezebb és költségesebb lehet, hiszen a Bázel három abból a szándékból született, hogy magasabb tőkekövetelmények legyenek a bankok számára, és ez a hitelezés megszorítását is jelent, illetve ennek a költségét növelheti, és ez nagyon súlyosan érinti a KKV-kat. A KKV-k részre nyújtott hitelek kisebb kockázatúak, és így talán specifikus intézkedéseket lehetne foganatosítani ezen probléma megoldására, hiszen a versenyképességhez innovatívnak kell lenni, de lehetetlen ez források nélkül. Köszönöm Morganti úr, és most Bronz eh, kollega kap egy percben. Köszönöm szépen. A kkv knek csak 10%-a exportál az USA-ba, és még kevesebb más államba, és még kevesebb Európán kívülre. Sok KKV mikrocég, alig van alkalmazottja. És ugyanakkor bizt, az az elképzelés, hogy eh, hozzáférjenek a, a kockázati tőkéhez, vagy a kínai piachoz, ezek a mikrocégeket nem fogják megszólítani. A KKV-k, amikor megkérdezzük tőlük, hogy mit várnak a kormánytól vagy az EU-tól, akkor azt mondják, nem azt mondják, hogy tanácsot, vagy szabályokat, vagy képzést kérünk, nem. Azt kérik, hogy könnyítsék meg az adóterheket. Az EU szabályok 124 millió eurónyi terhet jelentettek 1994 óta az Egyesült Királyság piacára. Kevés, csökkenteni kell a szabályozást, szabadságot kell adni a cégeknek. Ez a, nem a cégek életével, hanem az EU dogmájával függ össze, hogy mindig szabályozgatót mi akarunk. Köszönöm szépen, köszönöm Bronz úr, és most pedig Szartóri asszony kap szót másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy ezen utóbbi két évben, amely olyan nehéz volt az európai gazdaság számára, KKV-ink noha megérezték a válságot, különösen a foglalkoztatást illetően, mégis nagyon jól helytálltak és továbbra is az európai gazdaság gerincét képezik. Különböző adatokból, amelyeket láttam, az egyik nagyon érdekesnek tűnik számomra, a KKV-k, amelyek a tagállamokban székelnek és dolgoznak, és útörő szerepet törtenek be az innovációban, sokkal gyorsabban talpra mint a többiek, amelyek szerény mértékben innovatív államnak minősülnek. Ez azt jelenti, hogy az az út, amelyet Európa szándékozik az EU 20 stratégiával megtenni, és az innovációnak adott szerepel, ez a helyes út. De konkrét eredményeket kell elérnünk nagyon rövid időn belül, mégpedig rövidebb időn belül, mint ahogyan ezt 2009-ben gondoltuk. Fontos, hogy a tagállamok tiszteletben tartsák kötelezettségvállalásaikat, alkalmazzák az irányelveket, és a KKV életét megkönnyítsék. A biztos úr beszédéből, amely nagyon fontos számadatokat sorolt fel, amelyeket ismerünk, és így képet nyerhetünk a kkv szerepéről Európában. Egy adat nagyon fontos számomra, egy gondolat. Lélegzethez kell juttatnunk a KKV-kat, ez egy felfedezés lesz mindenki számára. Köszönöm. A Sartori. Köszönöm, Sartori asszony. Most pedig egy percben kutas kollega kap szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, a pénzügyi válság az európai KKV-k életét nagyon súlyosan érinti és ugyanakkor az új és innovatív KKV-k megszületését segítette. Romániában 2010-ben 2009-hez képest az a KKV-k 55%-a rosszabb eredményt ért el. Ezen felül pedig a KKV-k 75%-a úgy tartotta, hogy nem kedves számára a pénzügyi keret. Figyelembe véve, hogy milyen fontos szerepet játszanak a KKV-k az európai gazdaságban, és figyelembe véve azt a tényt, hogy európai szinten a munkahelyek 65%-át az KKV-k teremtik meg, biztosítani kellene, hogy hozzáférjenek a pénzforrásokhoz, és hogy csökkenjen az adminisztratív teher. Túl sok pénzt fordítottunk a bankszektor megvéde, megvédésére, és nem figyeltünk a KKV-kra. Köszönöm. Köszönöm, most pedig Rinaldi kollégaszok kap szót egy percben. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt kollégek, biztos úr, azt hiszem, hogy ha ma meghallgathatnánk egy kis vállalkozót itt ebben a teremben, akkor egy aggodalmat keltő történetet hallanánk, sokkal inkább aggodalmat keltőt, mint amit hallhattunk. Négy struktúrás probléma van ebben a nagyon fontos ágazatban, Európa tudatta szempontjából is. Azaz segítséget kell nyújtani az internet racionalizációhoz, a bürokratikus tereket csökkenteni kell, például a héja fizetési illetően különböző országokban innovációs hozzáférés a strukturális alapokhoz, hiszen egyes országokban nem úgy használják a KKV-k, ahogyan ezt kellene, és a hitelhez való hozzáférés. Nem megengedhető biztos úr, hogy Európa újra tőkésíti a bankokat, és nem jelöl ki szigorú követelményeket e tekintetben, hogy könnyítsék meg a hitelhez való hozzáférést az európai gazdaság számára olyan fontos ágazatban, mint a KKV-k. Most mindenféleképpen éppen ezek a kisvállalkozások a hitelintézetek folytogatásában vergődnek. Hát, Rínel úr, köszönöm. Egy percben Paska kollega kap szót. Köszönöm szépen. Biztos úr, elnök úr. A tanulmányok azt mutatják meg, hogy az európai intézmények túlontúl rátelepszenek a KKV-k életére, és nem érik el az európai szabályok a célt. A legtöbb KKV a túlszabályozást emeli ki fő problémaként, és nem fordítanak kellő figyelmet az európai jogszabályok alkalmazására. Európa gazdasága kritikus helyzetben van, éppen ezért úgy gondolom, hogy az a cél, hogy arra kell ösztönözni a tagállamokat, hogy a bürokráciát csökkentsék. Egy vendéglős, egy kávés, vagy egy pék akár hat különböző állami intézményhez kell, hogy forduljon engedélyért, tanúsítványért, pecsétes papírért, ezen felül három állami hatóság, közegészségügy és más hatóságok ellenőrizhetik, míg Kín- Kínában, Indiában a kisvállalkozások könnyen élnek. Köszönöm, Paska kollega! Most pedig Meyer kollega kap szót egy teljes percben, elnök úr. Három évvel ezelőtt Arról hallottunk, hogy a bizottság jobban törődni akar a kisvállalkozásokkal, de ugyanakkor a gazdasági válság súlyosan eh, érintette a KKV-kat, ugyanakkor a Bázeli Bizottság eh, pedig eh, a tőke gyenge KKV-któl elveszi a pénzt a szabályozásával. Az Európán kívüli piacokhoz pedig nem félnek hozzá, és úgy hiszem, hogy ez a stratégia nem fog tudni változtatni az alapproblémám. Csökkent a gazdasági növekedés, az államok eladósodnak, és nagyon nagy a bürokrácia. Ha az európai vállalkozások 99%-a az európai közbeszerzések 10-15%-ához fél csak hozzá, akkor eljött az ideje annak, hogy a nagy koncerneket és a multinacionális cégek renacionalizációja elinduljon, és a kisvállalkozások támogatása megkezdődjön. Köszönöm Meyer kollega, Rübig kollega kap szót 1 perc 30 másodpercben. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves biztos úr. Azt hiszem, hogy a szlovák pénzügyminiszter Miklos pénzügyminiszter mond, fogalmazott nagyon pontosan, és azt mondta, hogy azok, akik nálunk ruháznak be, és munkahelyet teremtenek, és persze a kockázatokat is viselik, tőlük nem szabad elvenni a pénzt. Azoktól, akik vállalják a kockázatot és munkahelyeket teremtenek, őket úgy kell támogatni, hogy a likviditás rendben legyen, termékekre, szolgáltatásokra van szükség, amelyeket az ügyfelek, a vevők megvesznek, és hogyha nyereséggel tudják ezt eladni, akkor létrejön a bonitás a cégben, a bonitással pedig hitel képesek lesznek. Ez a nagy kihívás a krízisben, hogy versenyképesebbé tegyük Európát. Biztosítani kell, hogy a nemzetközi porondon versenyképesebbeké váljanak a cégeink, és ehhez egy új képzési és továbbképzési stratégiára van szükség. Hogyha csak figyelembe vesszük, hogy a cégek szanálása átalakítása mennyi új kreatív energiát mozgósíthatna az építészek vagy más szakmák területén, akkor látjuk, mit kell tenni. És valóban meg kell vizsgálni, hogy a mai adózási rendszer célra vezető Bulgária 10%-os adókulcsot vetett ki, és elől halad, még Görögországban 40%-os az adózás, és itt egyszerűen az adócsalás nagyon nagy. Meg kell tanulni tehát a, az optimális adózás tanulságait. Köszönöm. Köszönöm szépen, Rübik kolléga. Karic kolléga kapszul másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Válság, válság, mindenki csak a válságról beszél. Nem csak a válság okairól kell elgondolkodnunk, a banki szektorról, hanem arról, hogy hogyan találjuk meg a kiutat a válságból. Az új munkahelyek teremtése lehet az egyik kulcs, a gazdasági növekedés megvalósításra. Kedves kollégák, ezek az új munkahelyek nem a banki ágazatban fognak létrejönni, és nem a nagyvállalkozásoknál. Az új munkahelyek a KKV-knál fognak létrejönni, azoknál a KKV-knál, akik már most is több mint 90 millió embernek adnak munkát. Tehát a válságból való kilábalás azt is kell, hogy jelentse, hogy jobban odafigyelünk a KKV-kre. Miért? Egyrészt azért, mert a kis vállalkozások sokkal jobban alka- tudnak alkalmazkodni, és a saját hibájukból tanulni. Gyorsabban tudnak reagálni a piac változásaira, és a harmadik nagyon fontos dolog, ők lesznek az elsők, akik új munkahelyeket fognak létrehozni, és az embereknek munkát adni. Hogyan tudjuk ezt az ágazatot segíteni? Három dolog segítségével. Az első, fontos a határokat nyitva tartani. A második, nagyon fontos pénzügyi lehetőségeket kockázati tőkével megteremteni. Nagyon fontos segíteni a, tüké, a kávékak, ők fognak segíteni bennünket kilábalni a válságból. Köszönöm, mondja az elnök, köszönöm Karinsz kolléga, Keli kolléga kap szót, másfél percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos, hogy erről a témáról ma este beszélünk, tekintve, hogy a tárgyalások folynak a tanácssal. Európában 22 millió pi ember munkanélkül, 23 millió KKV van. Hogyha megkérdezzük a KKV-kat egyenként, hogy létre tudnának-e újabb munkahelyeket hozni, akkor ők azt mondják, hogy megfelelő körülmények között erre feltétlenül lehetőségük van. Egyrészt a hitelekhez való hozzáférés jelenti az egyik ilyen nagyon fontos feltételt a saját országokban, ahol a bankokat tőkésítették, ők nagyon rosszul vannak a KKV-kkal. Még a minimális hiteltúlépés esetében is. A biztos az elmúlt itt alkalmával felhívta a figyelmet jogosan arra, hogy nagyon fontos a szabályok egyszerűsítése a KKV-k számára a közbeszerzés keretében is, és ő említette a kockázati tőke jelentőségét nem tudjuk tartani a versenyt ezen a területen az, területen az USA-val. Nagyon fontos innovatív feltételeket teremteni a gazdasági növekedéshez, ami az elkereskedelmet illeti különböző statisztikai adatokának rendelkezésre, de itt le- jelentős lehetőségek vannak a gazdasági növekedés elő- elősegítésére, illetve a KKV-k támogatására. Köszönöm szépen! Köszönöm Kelly kolléga, áttérünk a spontán felszólalásokhoz, és Schwab kollégának adom meg a szót, parancsoljon. Kedves kollégák! Kákvákevről sokat hallottunk, ők olyan szabályokból tudnak előnyt kovácsolni, aki mindenkit egyformán kezel. Európában az egységes piaci kormányzás még nem létezik, hiszen 50 további intézkedés után ezt is még el kell fogadni. Általános jellegű érdekeik vannak a KKV-knak, és sajnos ezeket egyenként nem képviseli senki. Például a harmadik országokhoz, a finanszírozáshoz, vagy az európai szabványosításhoz való hozzáférés, és éppen ezért a fogyasztóvédelmi irányelvvel megpróbáltuk a digitális területen működő KKV-kat, olyan szabályokkal segíteni a teljes harmonizáció területén, amely az összes KKV-t egyenlő módon kezeli a belső piacon, és azt gondolom, hogy ilyen szabályokra egyre nagyobb igény van olyan kkv esetében, ahol általános érdekeket képviselnek ezek a KKV-k. Köszönöm szépen. Köszönöm, Schwab kolléga. Hanslik asszony kap szót egy percben szintén. Parancsoljon panie przewodniczący, panie komisarzu! Jako... Kedves elnök úr, kedves biztos! A néppárt árnyék jelentéstevőjeként az késedelmes fizetések jelentése kapcsán hozzá szeretnék szólni e kérdéshez is, ugyanis a különböző tagállamokban a fizetés nagyon késedelmes sok KKV számára. Már korábban is nagyon nehéz volt a fizetési morál a KKV-k tekintetében, 2008-2009-ben a helyzet tovább romlott. A legutolsó számok azt mutatják, hogy a KKV-k csupán kis százaléka kapja meg időben a neki járó pénzt. Kérem önt, biztos úr, hogy forduljon a tagállamokhoz, hogy minél hamarabb ültessék be a szabályokat, ez egy nagyon jó kezdeményezés, alkalmazzák ezeket a szabályokat. Ez egy jó kezdeményezés, amely valóban javíthatja majd a KKV-k életét. Nagyon fontos tehát, hogy időben megkapják a KKV-k a nekik járó pénzt. Köszönöm, Hanclik kollega, és most Baszeszko asszony kap szót. Foarte mult, domnule președinte, fiind prin... Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Mint hogy a KKV-k a legnagyobb foglalkoztatók, ezért a KKV-k közvetlenül hozzájárnak a gazdaság fellendüléséhez, az Európai Unió gazdaságának megerősítéséhez. A kisvállalkozói intézkedés csomag tehát um, segít megerősíteni a vállalkozói szellemet, és így hozzájárul a versenyképesség megerősítéséhez. Nagyon fontos, hogy a jobb, legjobb gyakorlatok továbbadását megerősítsük Európában. Hazámban a START program támogatja fiatal vállalkozókat. Nagyon fontos az is, hogy az Unió támogassa a kisvállalatokat, és biztosítsa számukra az európai alapokhoz való hozzáférést, és a publicitást is biztosítsa számukra. A román KKV-k több mint 300 ezer munkahelyet hoztak létre, vagy őriztek meg Romániában. Ugyanakkor az én országom intézkedéseket tett annak érdekében, hogy a KKV-k jobban hozzáférjenek a pénzeszközökhöz is. Köszönöm szépen, Baszeszko asszony, most pedig Luhan kollega kap szót szintén egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, a Small Business Act, a kisvállalkozási intézkedés csomag elfogadása segítette a kisvállalkozások életét, könnyebb megalapítani azóta egy céget. De most az SPU-król, az Európai Private Company-król szeretnék beszélni. Minnyáján tudjuk, hogy ezek az európai magáncégek vagy private company bármely tagállamban működhetnek. Hogyha pedig ezt a vállalkozási formát választják a cégek, illetve a vállalkozók, akkor megkerülhetik a párhuzamos szabályozásból rájuk ter származó nehézségeket, csökkenthetik az, az adminisztratív terheket. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ebben a mai nehéz helyzetben a kormányoknak arra kell ösztönözniük a cégeket, hogy európai cégformaként jegyeztessék be magukat. Figyelembe véve ezt e, nagy lendületet adhatunk az európai KKV-knak. Köszönöm szépen, Luhan kollega. Most pedig két Swinburne kapszót egy percben. Thank you. Köszönöm szépen a Velszi KKV-k hatalmas foglalkoztatók, de ugyanakkor nagyon sújtja őket a gazdasági recesszió. Nagyra értékelem mind a kisvállalkozási intézkedés csomagot, mind a közbeszerzési kezdeményezés, de ennek ellenére ezzel még nem érjük el a mai gazdasági környezetben a mikrocégeket. A konvergencia finanszírozás nagyon fontos, és biztosítani kell, hogy a célok között a versenyképesség növekedése szerepeljen első helyen. Arra biztatom a bizottságot, hogy regionális, a regionális szabályozókat arra ösztönözik, hogy fordítsák a pénzek közöket a KKV-k fejlesztésére. Nálunk például a konvergencia finanszírozás stimulálhatna a helyzetet, mind a nemzeti, mind a országos, mind az EU gazdaságot meg

támogatom az adminisztratv eljárásoknak az egyszerűstését. köszönöm elnök úr! Köszönöm szépen, Gál Perc kolléganó. Barnier biztosnak adom meg a szót végezetül. Merci, monsieur le président. Merci Köszönöm, elnök úr, köszönöm valamennyiüknek. Azon kérdéseket illetően, amelyeket feltettek, nagyon nagy figyelmet fordítok ezekre, és Tajani úrnak is továbbítom majd, aki majd mindannyiuknak válaszolni fog. Ahogyan Szertori azt is elmondta, általánosságban fogalmazok, nagyon sok probléma, amivel szembesülünk a KKV-k kapcsán, a nemzeti administratív bürokratikus adóügyi rendszerből ered. Tehát a tagállamokon belül is cselekedni kell ezen a szinten, ugyanakkor európai szinten is cselekedni kell. Szartori asszony elmondta, hogy nagyon kis kicsiny vállalkozásokról van szó. A szöveg, amely ezekre vonatkozik, jelenleg harmadik olvasatban van a tanács előtt, és Mm, hamarosan megszületik majd, illetve erről szavazni fog a testület. Pascal úr a tagállamok hatáskörének kérdését vetette fel, és Swinburne, Swinburne asszony a mikrovállalatok kérdését említette, amelyek életét meg kell könnyítenünk. Benson úr, Provera úr, Bronx úr, Rinaldi úr, valamint Gál Pelc asszony említették a finanszírozás kérdését, a bevezetőm nagy részét kitette ez a kérdés. Megerősíthetem, amit mondtam hogy az exportot meg kell könnyítenünk finanszírozások hitelek részé, révén. A belzeli szabályozás az 1300 európai bankra vonatkozóan, amiből sok szövetkezeti bank is van, és regionális bank, amelyek a vállalatok partnerei, Nos, jelenleg alkalmazzák ezeket a szabályokat a G20-akhoz, illetve a Belzeli Bizottsághoz kapcsolódóan, és az újratőkésítés kérdésével is foglalkoznak. Aztán itt van a Kerkevik internacionalizációjának kérdése. Tajani biztos úr egy közleményt fog ezzel a témával kapcsolatban benyújtani majd, mégpedig november 9-én. Watson elnök úrnak elmondanám, valamint Rübig úrnak. Az adóügyről beszéltünk. Szemet a kollégám egy zöld könyvet készít elő, 2011 végén mutatja majd be ezt a zöld könyvet, ez foglalkozik ezzel a kérdéssel, ahol is a héja keret egyszerűsítéséről van szó, a határokon átnyúló szerződő felek esetén. Merkis asszony említette a második esély kérdését, az őszinte tisztességes vállalkozók vonatkozásában a ö, nem csalás eredményeként létrejött ö, állam ö, csődöt. Nagyon erős a kapcsolat a vállalatcsőd és a csalás között. 2010-ben a bizottság megállapította, hogy az eljárások hossza az egyik legnagyobb akadálya a második esélynek. A Small Business Act 2011-es felülvizsgálata maximum három éves határidőt tűz ki a tisztességes vállalkozók rehabilitációja céljából, amelyek csődöt kellett, hogy jelentsenek, és azután a vállalkozó újra kezdheti tevékenységét. És a bizottság ezzel kapcsolatban is itt fontos választ tud adni, ahogyan Merkis asszonynak is említettem. Nos, Kelly úr javasolni fogom a Single Market Act keretében azt az intézkedést, amely a kockázatőke mobilitását segíti elő, de kevesebb a forrás a kockázati tőkére, a kisvállalatoknak pontosan erre a hitelre lenne szükségük, de a mobilitás, a kockázati tőke mobilitását meg kell könnyítenünk ezen útlevél révén. Tója asszony, Hanslik asszony említették a késedelmes kifizetést és ezen irányelv jó alkalmazását. Megerősíthetem, hogy Tajani úr valamennyi tagállamhoz felhívással él annak érdekében, hogy ezen irányelv jó alkalmazását, illetve egyszerűen alkalmazását meg elősegítse ugye a késedelmes kifizetés tekintetében. részletekre majd vissza fogok térni, de ö, Tajani úrral és más kollégák a szemet a kollégával például megpróbáljuk megtalálni, hogy milyen specifikus jogalkotást ö, lehetne létrehozni a KKV-k kapcsán a közbeszerzés összefüggésében, hogy jobban összefér, hozzáférjenek a közbeszerzési piachoz. Nicholson képviselő említette a bürokrácia kérdését, ö, máshol kellene keresni a forrásait, nem csupán Brüsszelben. Brüsszelben is van bürokrácia, megpróbálják egyszerűsíteni a szabályokat, mégpedig lelkismeretes módon átvizsgáljuk a jogszabályokat, de azt hiszem, hogy a bürokratikus terheket tagállami szinten is csökkenteni kell. Nikolson úr és Geleger úr, megerősíthetem, hogy a KKV jogokkal kapcsolatos szöveget előkészítjük. Minden egyes jogszabályban a bizottság ellenőrzi, ahogyan említettem, hogy minden egyes tagállam valóban ö, végrehajtsa a KKV dokumentumot. Bütökkofer úr ö, utalt a kutatási és vállalkozási főigazgatóságok közötti jó együttműködésre, dolgozunk ezen a bizottságon belül. Gigol Kin és Tajani asszony munkája Tajani úr munkája keretében az új pénzügyi terv kapcsán. Bütőkőfer úr, van egy új keret a KKV-k versenyképességére vonatkozóan, valamint egy keret, egy új keret, amely a KKV-k hozzáférését csak e- könnyíti meg a kutatási hitelhez. Morgan Tini úr vetette fel a szabványosítás kérdését, Tajani úr előtt van most ez a kérdés, a kelkevék, illetve az intézmények, amelyek részt vesznek ezen a, ebben a munkában a szabványosítás kapcsán. Fontos az, hogy a kelkevék k is meg, hallhat, hallathassák hangjukat ezzel a témával kapcsolatosan. Karin úr, honnan is, honnan is származik a növekedés? Nos, én úgy vélem, hogyha látjuk a KKV-k fontosságát, 80%-át teszik az európai gazdaságnak, akkor láthatjuk, hogy a növekedés elsősorban a KKV-kból fakad, és sokkal könnyebben alkalmazkodnak a válsághoz, sokkal könnyebben küzdenek meg vele, és a határok megnyitása révén, igen, erre szükség vagy a határokat megnyissuk, hölgyeim és uraim, de naivitás nélkül kell keresnünk ezt a kezelnünk ezt a kérdést, kölcsönösségre kell törekednünk a közbeszerzéshez való, közbeszerzési piachoz való hozzáférés tekintetében a világ nagy régióiban. Obermeyer úr vetette fel a KKV-k internacionalizációjának kérdését. Itt fennáll a belső piac töredezettségének veszélye. Higgy el, hogy amikor Kínában vagy az USA-ban járunk, az egyetlen dolog, ami miatt tiszteletben tart tartanak minket, az pontosan a nagy belső piacunk, a 22 millió vállalat és az 500 millió fogyasztó. Tehát ne beszéljünk a renacionalizációról, vagy a nacionális szintrehez való fordulásról, nem hiszem, hogy ez a jó válasz a KKV problémájára. Beszeszkó asszony beszélt a képzési hitelről. Igen, szükség van európai politikákra, hiszen nagyon sok tagállamban nincs ilyen fajta hitel. Beszéltem a növekedésről, és elmondanám, hogy Tajani úrral dolgozunk egy témán, amely nem könnyű. Nemrégiben ez még csak egy nagy szó volt, az iparpolitika. Nos, azt hiszem, hölgyeim és uraim, hogy merésznek kell lennünk, ugyanolyan merésznek, mint az európai projekt a szín és acélközösség születésekor, az Airbus kapcsán, amikor ipari ágazati politikákat hoztunk létre. Van néhány stratégiai terület, például a képzés, a biotechnológia területe, a közegészségügy, az új energiák, a nyersanyagok közlekedés területén nagyon kell figyelnünk az európai függetlenségre, azon képességünkre, hogy legyünk önellátók, és ne függjünk csupán a mások által létrehozott technológiáktól vagy termékektől. Elmondhatom belső piaci biztosként, hogy Európának nem csak szolgáltatásokra van szüksége, persze szükségünk van rá, de maradjunk a termelés helyszíne is. Ne csupán csak fogyasszuk vagy vásároljuk azokat a termékeket, amelyeket mások állítanak elő. Ennek érdekében közösen fel kell emelnünk a szavunkat. Tajani úrral új kezdeményezéseket fogalmatosítunk majd az iparpolitika területén. Schwab úr jól ismeri az együtt végzett munkánkat, és Gress jelentés mögött is nagyon sok munka van. Nos, hölgyem és uraim, látom, hogy valamennyien érdeklődnek a kkv iránt. Kérem, hogy nézzek meg ezt a táblázatot, amely a Single Market Act táblázata. Egy tucatnyi kollégám, kollégámmal dolgoztam rajta, Tajani úrral is, de nem csupán vele. Itt van a 12 ösztönző, és körülbelül 50 javaslatot tartalmaz ez. 12 kulcs javaslatot, az innováció, a kutatás, az európai szabadalom, a lengyel elnökség alatt reméljük, hogy a következő héten ez megszületik majd. Nos, tehát valamennyi javaslat, hölgyeim és uraim, amelyekkel elő fogunk állni, az elkövetkező két évben, sok közülük már ebben az évben vagy jövő évben megszületik, mind proaktív, egyszerűsítő jogszabályi javaslat. Annak érdekében, hogy az egységes piac, amit gyakran csak kötelezettségek térségeként értelmeznek, lehetőségek térségévé váljon akár kkv számára. Akik ismernek engem, azok tudják, hogy nem szorgalmazom az elméleti vagy ideológiai jellegű jogalkotást, a KKV-k esetében pontosan arra van szükség, hogy megkönnyítsük az életüket, a beruházást, az innovációt, a mobilitást, valamint az adóügyeket. Pontosan ebben az értelemben dolgozunk kollégáimmal, amikor biztossá neveztek ki, elmondtam, hogy a KKV-kat össze kell egyeztetni a nagy piac igényeivel, hiszen a nagy belső piac nem csupán a nagyvállalatok szemére jött létre, és így Tajani úr vélemény is megváltozik a e tekintetben. Ezzel választottam Schwab úr, Hans Peter Martin és Castillo Vera asszony kérdésére, akik felvetették ezeket a témákat. Egy specifikus internetportált akarunk kialakítani a KKV-k számára, meg akarjuk könnyíteni a képzést, és Tajani úrral visszatérünk majd még ezekre a kérdésekre, hogy aztán konkrétan megmutassuk az összes európai jogszabály kapcsán, hogy az európai kis vállalkozások oldalán állunk, így dolgozunk tehát, és így módon kell újra fellendítenünk a növekedést a kkv érdekében. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, Barnier biztos. Ezzel lezárjuk ezt a napirendi pontot. A következő napirendi pontban az egyperces felszólalások az eljárási szabályzat 150